morning to everybody. Jó reggelt mindenkinek. We have to start our meeting this morning. Kedves kollégák, el kell, hogy kezdjük. Az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás az első jelentéstervezetünk. tervezetünk. Aha, okay, before that. So we have, first of all, adoption of agenda. Rendben van elnézést, a napi rend elfogadása, tehát ha nincs megjegyzés, akkor elfogadottnak minősítem. If you have any comments of the minutes, if not... Nincsen elnöki bejelentésem, ha nincs megjegyzés az előző jegyzőkönyvvel kapcsolatban, akkor az ülés végére elfogadjuk. Az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szavazunk először. 37, Schaffhauser, 27, mellette ellene tartózkodás. Rejected. Rejected. Rejected. Elutasítottuk. 29 Schaffhauser mellette. Mikrofonon kívüli bekiabálás. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 32 Scholz mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Yeah, I You want to do the block, block for the? No, no, no. We want, we want. Let's go on. Rendben van, haladjunk tovább. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 44 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 47-es bekiabálás mikrofon nélkül. Okay, not, uh, we won't, uh, we won't do it. Uh... Elnök. Nem, nem szavazunk mindre blogban, de 47-től 54-ig. 47-54 mellette. Ellene mindegyiket elutasítottuk. Ötös preambulum mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hét mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk, nyolc mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Tíz, nem, kilences mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Nem, elfogadtuk. Akarják, hogy elektronikusan szavazzunk? Nem. Tízes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 11 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 12 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 13 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 14 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 15 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, aztán 16-tól 19-ig blokkban mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes komp mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-től 24-ig blokkban mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Huszonnyolcas a szavazólista elejéről. Carver. Okafogyottá vált. Nem, szavazunk 28 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 31 Scholz mellette ellene. Tehát még egyszer, 31 mellette. A szavazólista legelső oldaláról, 31 mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. És 35 Carver mellette. Ellene. Elutasítottuk. Tartózkodás elutasítottuk. Electronic. Electronic. Elektronikus szavazás. A teljes módosított véleménytervezetre. All Oh, okay? I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. I may say at the end, Mr. Galler úr elnézést kér, hogy nem tud itt lenni. De az Intában is ott akart lenni, úgyhogy Valessa úr megpróbált kompromisszumot elérni, a bizottság és a tanács között, úgyhogy Gáler úr követi, hogy ott hogy alakul a helyzet. Dél-Afrikában van jelenleg egy hivatalos delegációval. Next one. Következő. Okay, we now proceed to the vote on the draft report prepared akkor Norika Nikolaj a tanácsi ajánlások az új Azerbajdzsán egyezményről. Annak érdekében, hogy egységesek legyünk, szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy Tőkés úr munkájával párhuzamosan folyik ez az új örmény egyezményről. Erről a kettőről Azerbajdzsán után szavazunk. Az elnököt tájékoztatták, hogy 268 módosító érkezett be. A hegyi karabaki konfliktussal kapcsolatos sok módosító ugyanolyan tartalmú. Ezért az elnök emlékeztet mindenkit, hogy ez az állásfoglalás Azerbajdzsán EU kapcsolatokról szól, és talán nem ez az a szakbizottság, ami alkalmas arra, hogy újra és újra átvilágítsuk ezt a konfliktust. Végül az elnök üdvözli az erőfeszítéseket, hogy kompromisszumos megoldást találjunk a szövegben. Ez biztosítaná azt, hogy a az üzenet, ami a prioritásainkat illeti az EU-Azerbajdzsán viszonyokkal kapcsolatban kidomborodjon. Most pedig 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös kompromisszum. Akkor elektronikus szavazás. Forty, forty. A 40-es módosítóra. 40-es módosító elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. No. Compromise 7. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás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 107. We have 107. For, against. 107-es mellette ellene. Nem, inkább ellenőrizzük elektronikusan. 107-es. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-os kompromisszum mellette. Huszonnyolcan mellette, 33 ellene az előző szavazás eredménye. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18 es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett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 Nem, elektronikus a 259-es Scholz módosítóra. I close the vote. Lezárom. Elfogadtuk. 32 a 28-hoz igazán volt, elfogadtuk. Menjünk tovább. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdések. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28 Nikolaj mellette ellene tartózkodás. Nem vagyok benne biztos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 tartózkodás. Ellenőrizzük, 11-est ellenőrizzük. 11-es elektronikus szavazás, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Aztán 12-es, 13-as együtt. Mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük. 12-13-as együtt. Lezárom. Rejected. Elutasítottuk. 14-15-16. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 17, 18, 19. Nem. Külön. 17 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 17-es elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 18 mellette ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 19-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem egyértelmű. 19-es. Elektronikus. 19-es. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm, hogy felemelték a kezüket. 21-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 22 mellette ellene tartózkodás. Még egyszer 21-es elektronikusan? Rendben, visszamegyünk. 21-es. Elektronikus szavazás do Corao módosító. Lezárom. Hihetetlen. Köszönöm. Hát, ha nem emelik fel a kezüket, akkor mindig elektronikusan kell szavaznunk. 21 <clears throat> kettes López mellette ellene tartozkodás elfogadtuk, 23-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás. Elektronikus a 24-esre. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most pedig a végső szavazás Elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, köszönöm. Gratulálok. Marika Nikolájnak. Most pedig áttérünk az Európai Unió, az Atomenergia Közösség és tagállamaik, másrészt az Örmény Köztársaság közti átfogó és megerősített partnerségi megállapodásról szóló jelentés ajánlás tervezett elfogadására. Elektronikusan szavazunk, itt egyetértésről van szó. I close. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Lépjünk tovább a hetes pontra. Az egyrésztről az Európai Unió, az Európai Atomenergia Közösség és tagállamaik, másrészt az Örmény Köztársaság közti átfogó és megerősített partnerségi megállapodásról szól egyetértést kísérő állásfoglalás 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 15. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 17-est. Nem egyértelmű. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás. Elutasít, elfogadtuk. Hármas szóbeli módosító. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 40-es Carver mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 53 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 56 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 57, mellette ellene tartózkodás elutasítva 58, mellette ellene tartózkodás elutasítva 59, mellette ellene tartózkodás elutasítva 60-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva 7-es kompromisszum, ellenőrizzük a 60-ast. I close the vote. Oh, six. Lezárom a szavazást. Fel kellett volna emeljék a kezüket, elfogadtuk. Okay, you have to cooperate. Hetes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es, 73-as. Nem, ez okafogyottá válik. 10-es kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum. 73-as módosítók a fogyottá vált. A 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egyes szóbeli módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Scholz 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Ha nem emelik fel a kezüket, akkor ellenőrizzük. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Lépjünk tovább. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 2-es módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk preambulum bekezdések 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jönnek a hivatkozások egyes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. He's hands. Let's check. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a kettest. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes. Mellette négyes, ötös, egyben, mert azonosak mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hát nem emelik fel a kezüket, rendben ellenőrizzük a négyes és az ötöst. I close the vote. Lezárom a szavazást. Hihetetlen, elutasítottuk. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hetes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük a hetest is. Elfogad, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most a záró szavazás következik, elektronikusan szavazunk a zárásfoglás tervezetről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel. Most pedig a nyolcas következik, kibervédelem. So, rapporteur uh, Pajt az előadó, és uh, szavazzunk a 106-osról mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 107-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 108 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 112 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 119 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 120-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 138-as mellette, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 151-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 154-es, Carver mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 155 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 156 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 158 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 159 me- McAllister mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 160-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 161 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 162 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 163 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 164 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 164-est. es lezárom a szavazást, elfogadtuk. 165 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 166 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 166-ost. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 173-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 174 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 175 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 176 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 178 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 188-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 190 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 191 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 192 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 193 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 193-as nem okafogyottá vált, 192 est elfogadtuk, 193 oka fogyottá válik, a 194-es is, 196 részenkénti szavazás, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 196-os, ellenőrizzük az első részt. I don't know. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 197 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 199 mellette, ellene,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 tartózkodás elfogadtuk. 2.12 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 2.13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 2.14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 228 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 234 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 235 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 236 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 237 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 238 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 239 nem szavazunk, nyelvi módosító 240-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 241 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 267 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 268 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 269 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27 ötvenes es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 270-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 271 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 277 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 278, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 279, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, azt hiszem, ellenőrizzük 279-est. Ah, yeah. I'm not sure. Yeah. Uh, I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kérem, emeljék fel a kezüket. 280-as, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 280-as trendben. 280-as. Öt képviselő még nem szavazott. Rendben, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 295 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 305-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 306-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 307 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 308 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 308-ast. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Van, aki nem szavaz, 309-es sokafogyottá válik, 310 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 310-est. A 309-es sokafogyottá vált, a 310-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. elutasítva. 311 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 312 mellette, ellene, tartózkodás, nem egyértelmű. A 312-es ellenőrizzük, szavazzunk. Lezárom a szavazást elutasítva. 313 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 314 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 315 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 316 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3.25 blokkban nézzük 3.25-től a 3.32-ig. Egyetértenek? Rendben, hát ha nem értenek együtt, egyet, akkor egyenként megyünk. 3.25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 326 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 327 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 328 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 329 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 330 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 3 ellenőrizzük a 330-ast, Lezárom a szavazást. Elutasítva. 331 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 332 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 333 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 334, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 335, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 336, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 337, mellette, ellene, tartózkodás, utasítva 338, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk preambulum bekezdések 7-es, A 7-estől a 11-esig szavazhatunk blokkban. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálok, Kelem úr! Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kérem, emeljék fel a kezüket, a 25-öst ellenőrizzük. Ah, uh, I close the vote. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm. 26. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 55 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, azt hiszem, 56 okafogyottá válik, 57 mellette nem, elnézést javítja magát az elnök asszony. Úgyhogy mégis vissza kell mennünk az 56-osra mellette, ellene, tartózkodás. Hát és nem láttam, úgyhogy ellenőrizzük az 56-ost. 56, I close the vote. Lezárom. Elfogadtuk. 57 mellette, ellene tartózkodás. Kérnék mindenkit, hogy emelje fel a kezét. 57 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 60 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 62 mellett, 63 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68 valaki kérte? Jó, ellenőrizzük, akkor a 67-est, megnyitom a szavazást. 67. Let's check. I close the vote. Lezárom. Elutasítva. 68 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 69 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 70 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 75 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 76 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 76-ost, ez a Gomez kolléga által benyújtott módosító. Megnyitottam a szavazást. I close the vote. Lezárom, elutasítottuk. 77 mellette ellene tartózkodásra utasítva, 78 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 79 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most jön a 87-es, nem visszavonták, akkor a 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 103 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 104 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 105 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most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 Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm. Rátérünk a következő szavazásra. Yes, Mr. Mr. Kuzo. Köszönöm, elnök asszony, csak arról szeretnék tájékoztatást adni, hogy egy kisebbségi véleményt benyújtunk a GUE részéről. Köszönöm. Köszönöm.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 we had changed on the panel. Uh, now uh, we come to EU-NATO relations. Tehát az EU és a NATO kapcsolatairól szóló jelentéstervezet következik. Uh, Pászkó úrnak a jelentéstervezetéről van szó, és kezdjük is a szavazást az ötös kompromisszummal. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Sze 116 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 116 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 117-118 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 119 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 120 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a 120-ast. I close the vote. Lezárom. Elfogadtuk. Ha nem emelik fel a kezüket, akkor kénytelen leszek ellenőrizni. 121 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 133 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 147 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szeretnék ellenőrizni, akkor a 147-esről megnyitom a szavazást. Let's check. I close the vote. Lezárom. Elutasítva. 148 149 et törölték. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 150-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 151 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 152 mellette ellene tartózkodásra utasítottuk, 153 mellette ellene tartózkodásra utasítottuk, 154 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 155 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 156 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 157 Ellenőrizzük? Jó. Ellenőrizzük a 156-ost, megnyitom a szavazást. I close the vote. Lezárom. Elutasítottuk. 157 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 158 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 159 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 160 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 161 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 162 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 162-esről. was <laughs> me. I forgot. I close the vote. Lezárom. Elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 172 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 173 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 182-est visszavonták, a 11-es kompromisszumja mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 196-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 197 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 198 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, a 198-asról megnyitom a szavazást. I close the vote. Lezárom. Látják, elutasítottuk. Sajnos. Castado úr igazán volt. 199 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is. Jó, akkor ha nem emelik fel a kezüket, ellenőrizni fogjuk. A 199-ről nyitom meg a szavazást. It's adopted. <laughs> I close the vote. Lezárom, és nagy többséggel elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 216 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 217 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 218 mellette. Melyiket ellenőrizzük? A 217-est? Megnyitom a 217-ről a szavazást. Ah, why don't you vote? We missed two of you. Miért nem szavaztak? Ketten hiányoztak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 218. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 219 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 228 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 229 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 230 mellette ellene tartózkodás elutasítva 231-32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizni akarják? Akkor a 231-32-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. We missed two of you. Ketten nem szavaznak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, látják? Azért, mert ketten nem szavaztak. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 242 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 243 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 244 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 245 mellette ellene tartózkodásra utasítottuk, 246 mellette ellene tartózkodásra utasítottuk, 247 mellette ellene, még egyszer 247 mellette ellene tartózkodás. Nem látom, ellenőrizzük a 247-est elektronikusan. I close the vote. Lezárom. Elutasítottuk. 248 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 249 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 250 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, A 250-est ellenőrizni szeretnék? Jó, megnyitom az elektronikus szavazást. They are slow. Close the, I close the vote. Lezárom. Látják? Ha nem emelik fel a kezüket, elfogadtuk. 251 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. És 252, amit visszavontak, én úgy tudom, úgyhogy erről nem kell szavaznunk, a Menescu módosítóról nem kell szavazni. 253 következik. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 261-262 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 270 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 2 271, 273 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 272 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 271 mellette e, még mindig a 274-nél tartunk mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 275 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 275-öst elektronikusan megnyitom a szavazást. I close, I close the vote. Lezárom. Elutasítottuk. 276 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 277 mellette, ellene, tart, tartózkodás, elutasítottuk. A 278-79-est visszavonták, 280. 280 mellette mikrofonon kívüli bekiabálások. Mit szeretnének ellenőrizni, kérdezi az elnök. A 277-est? Jó, ellenőrizzük, a 277-est megnyitom. I close the vote. Thank you. Let's go on. Lezárom a szavazást, hát köszönöm. 280 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 281 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 286 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 287 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, és akkor a 298-as következik mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 299 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, a 300-ast visszavonták, 301-es mellette, el, 301-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 302, 3, 4 és 5 egyben, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 306 ról nem szavazunk, 307-ről sem szavazunk, a 311-esre jutunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 3.12 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 338 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 339 e, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 340 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 341 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 342 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 333 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 344 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Gratulálok. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 347-348 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 349-350 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 351 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 352 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 353 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 354 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 3-5-5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-5-6 mellette ellene tartózkodás elektronikus. 356-osra. We miss three people. <laughs> Two, one. You see? Uh, okay, I close the vote. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 357 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 358 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 359 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 360-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Első kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 51-es Schaffhauser mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 54 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 56 55 mellette ellene tartózkodás. 55. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük 55-ösre. Elektronikus. Three are missing. I close the vote. You see? Elutasítottuk, de kis többséggel. 56 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 58 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 59 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 59-esre elektronikus. Megnyitom adopted, but nobody, people are sleeping. We miss, fi we miss five, five people, five votes. You don't want to vote. I close. Adopted. Sorry. Six. Elfogadtuk 60-as mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk 61 mellette, ellene. Tartózkodás 61. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 62 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 79 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 81 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 82 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 83 mellette. Nem, 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 85 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 86 mellett ellen tartózkodás. Elnézést, ellenőriznem kell a 86-osat. Five people are missing. Öten még mindig hiányoznak. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 87-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 88 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 89 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 91 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 92 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 93 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus 93-asra. Megnyitom. Okay, I close the vote. Rejected. Uh, elutasítottuk 90 mellett ellene tartózkodás, elutasítottuk 95 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 96 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 97 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. Rendben, 97-es elektronikus. I close the vote. Lezárom. Elutasítottuk. 98 mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nem, elektronikus. 98-asra. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 99 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. Százas mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 101 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. Egyes mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Ke- hármas mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Hat mellett, ellen, tartózkodás. Elektronikus. Megnyitom a hatosra. they are waiting something. Ah, see now. I close the vote. Adopted. Lezárom, elfogadtuk. 7-8 oka fogyott. Most pedig a végső szavazás a módosított jelentésről. Még mindig hiányoznak néhányan. Öten, öten, hiányzik öt szavazókártya. I close the vote now. It is adopted. Congratulations. Lezárom, elfogadtuk. Pasku úr, gratulálok. Now we... Okay, don't worry. Now we go to item number 10. Tízes napi randi pont. Jörensz jelentés. Okay, there is question. Okay, let's go on to item number 10, please. Let's proceed immediately. Tízes, haladjunk tovább. Korai és kényszerházasságokkal szembeni külső uniós stratégia felé. Charles Jörensz, 20-as első rész mellett ellen elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk kettes mellett ellentartózkodás elfogadtuk, hármas mellett ellentartózkodás elfogadtuk, négyes mellett ellentartózkodás elfogadtuk, ötös mellett ellentartózkodás elfogadtuk, hete, hatos mellett ellentartózkodás elfogadtuk, hetes mellett ellentartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 167-es mellett, nem, nem, komp 9-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, most 167-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 165, nem, oka fogyott. 10-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 11 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 12-es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 a szavazás, ez elfogadhatatlan. Ön nem is, nem is néz fel a papírjáról, egyáltalán miért jövök el ide? Figyelembe se veszi azt, hogy ki hogy szavaz. Az egészet nem értem. Mindenki mindenkit tájékoztatunk, informálunk arról az állásfogásokon keresztül, hogy mit is jelent a demokrácia, az emberek fel sem a kezüket, akkor, akkor mit, mit, mit csinálunk itt egyáltalán? Néhány másodpercünk, vagy töredék másodpercünk van, hogy elgondolkozzunk és felemeljük a kezünket. Meg kellene számolni a szavazatokat, ez egy paródia, én ebben nem akarok részt venni. Köszönöm, kolléga. A kompromisszumokat az előadók és az árnyékalódók egyeztették. Van egy szavazólistánk. Igen, de ez egy csak egy cirkusz. Ez egy előadás. Minden szavazatnak számítania kellene. Ez a demokrácia. Ha nem, akkor szavazzunk elektronikusan. Elnök, ne aggódjon, én betartom az eljárási szabályzatot. 1.96-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. FEM 13-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 220-as Buchner mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 222 mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 227 mellett ellen tartózkodás. Én úgy gondolom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. 227-es. Uh, we miss some of you three votes are missing here. Okay. Három kártya még mindig hiányzik, de lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 226 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 225 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 228 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 229 mellett ellen tartózkodás, ellenőrizzük. Elektronikus a 229-esre. It's... I close the vote. It's adopted. Thank you. Elfogadtuk. 231 mellett ellen tartózkodás eluta, elfogadtuk. FEM 19 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Nem elfogadható a FAM többi módosítója. Akkor csak folytatom. A preambulum 18 kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 24-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 25 mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk 26 mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 26. Elektronikus szavazás. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 28 mellett. Ellen. Tehát megint mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Elektronikus szavazás. I close the vote. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 21 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett. Okay, we know now. Compromise, where's the him? <laughs> Compromise 24. Four. 24-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Ez a 24-es volt. Mi a probléma vele? 24-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös G mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 86-os módosító mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 89-es mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Fem O mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Fem T mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Fem Y mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellett ellentartózkodás elfogadtuk, kettes mellett ellentartózkodás elfogadtuk, hármas mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, négyes mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, ötös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, hatos mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, hetes mellett a hatosra elektronikus szavazás. Ellenőrizzük. Adopted. <laughs> I don't know. Elfogadtuk. Hetes mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 9 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus szavazás a teljes módosított jelentésről. votes, two votes are missing. Két szavazat még hiányzik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, köszönöm. Most pedig a 11-es napi rendi pont következik, az őslakos népeket érő jogsértések a világban, beleértve a nagyarányú földszerzést. Kezdjük is a szavazást. Kérem, koncentráljanak mert nagyon sok a dolgunk. Egyes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 82-ről nem. 83 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 87 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 88 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Kérem, emeljük fel a kezüket. 89 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 94 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 103 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 115 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 116 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 110 116 Teller és a többiek. Three votes are missing. Néhány szavazat még hiányzik, oké, nem akar szavazni. Zárjuk le akkor a szavazást. Elfogadtuk. 117 Buchner mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 130-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 136 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ellenőrizzük. 136. Elutasítva. Négyen nem szavaztak. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 137 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 137-es ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 139. Komp 13, mellette ellene tartaszkodás. elfogadtuk. Komp 14, mellette ellene tartaszkodás. elfogadtuk. 144 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 145 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük 145-öst. Azt hiszem elutasítva, lezárom a szavazást, elutasítva. 146 mellette el, 146 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 147, 148 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 149 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 150 Komp 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Komp ellenőrizzük, mit ellenőrizzünk? A 15-ös kompromisszum, most a komp 16, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 160 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 161 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 162 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, komp 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 168-as első része mellette ellene tartózkodás elutasítva. 168 második része, mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítva. 170 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 171 mellette ellene tartózkodás Azt hiszem elutasítva, de ellenőrizzük a 171-est. We miss seven Heten nem szavaztak. Hatan. Nem akarnak szavazni? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 172 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 173, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most elfogadtuk, de ellenőrizzük a 173-ast. Six votes are missing. Hatan még nem szavaztak. Okay, now we close the vote. Thank you. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kom 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 182 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 183 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, komp 20 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 186 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 187 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, komp 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 192 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 194 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 196 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 197 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, komp 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 203 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 205 ellenőrizzük a 203-ast. We, we close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 205 mellette, ellene, 205 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, komp 23, 205-öst ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20, komp 23 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 211 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kérem, a 2.11-est ismételjük meg mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, de ellenőrizzük rendben, és most mindjárt kiderül. 2.11. Now you'll see that 211, check. Missing five, four votes. Okay, don't worry. Let's go on. We close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk de ezt nem láttam egyértelműen, nem lehetett látni. De szeretnék korrekt lenni. 2.12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Buchner féle módosító, ellenőrizzük miért? 2.12, rendben ellenőrizzük. Check and do what? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 2.13 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is, sajnálom. It's not clear. There is a problem. You know what? Five, five Öten nem szavaztak még. 2.13. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 2.14. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Úgy látszik, hogy el van utasítva ha nem emelik fel a kezüket, azt látom, hogy ez az eredmény, de ellenőrizhetjük a 2.14-est, részemről rendben van, én ráírek. Uh, okay, don't worry. Five votes are missing again. I... Öten megint nem szavaztak még, lezárom a szavazást. It's rejected. Elutasítva. Have to take into consideration de vegyék figyelembe, hogy öten nem szavaztak, öten, öt szavazat mindig hiányzik. Komp 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 218 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 219 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, komp 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 221 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, komp 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 11-est. Sorry for checking, but... Five votes are missing. Öten megint nem szavaztak, lezárom a szavazást. Köszönöm. Komp 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ugye elfogadtuk? Az első rész rendben van, a második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kompuszon 8 szeretnék ellenőrizni a második részt, a 17-es második részét ellenőrizzük. I close the vote. Rejected. Rejected. Compromise 28. Komp 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Komp 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Komp 30 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Komp 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Lelkismereti szavazás. 42 mellette 41. Ellenőrizni szeretnék? Rendben, ellenőrizzük. Mit to check. I close the vote. Lezárom a szavazást. Reject. Elutasítva. 42. Mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva. 43 mellette ellene tartózkodás 43 ellenőrizzük. It is I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45 mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell, mert nem egyértelmű, ellenőrizzük a 45-öst. 45 check. We close the vote. Lezárom a szavazást. It's rejected. Compromise elutasítottuk. Komp 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 48 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 49 nem szavazunk, 51 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Komp 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Komp 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, komp 35 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 60. Két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61 mellette ellene tartózkodás. Nem vagyok biztos az eredményben, úgyhogy ellenőrizzük a 61-est. Lezárom a szavazást elutasítva. 62 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63 ellenőrizzük a 64-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 63 mostok a fogyottá válik, komp 36 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 71. Elfogadtuk. 71. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 72 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 73 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell, a 73-ast. Hárman még nem szavaztak, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74 mellette, nem, 75, fogyottá válik. 76-os következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 77 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 79 mellette ellene tartózkodás 79-es elutasítva. Ők úgy gondolják, nem vagyok biztos, ellenőrizzük. Anyone. Nem akarok senkit félrevezetni. 79-es. Rengeteg időnk van, most 48-an vannak, de 45-en szavaznak. Rendben. Elfogadtuk. Egyes hivatkozások mellette ellene tartózkodás. Kettes mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas mellette. Kettes ellenőrizzük. It's my problem. Why it is my problem? Let's go on. Let's close. Rejected elutasítottuk. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. You want to check five? Az ötös szeretnék ellenőrizni? Ah.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 FAM 2 mellette ellene tartózkodás. FAM 2-es. Ellenőrizzük. We close the vote. Adopted. FAM 3. Elfogadtuk hármas első rész részben. Mind a kettő a fogyottá válik, kiesik az első rész. A második rész arról pedig szavazunk. Tehát a második részről szavazunk csak. A FAM 3-nak csak a második részéről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük. Rendben. Ellenőrizzük a második részt. Köszönjük. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. FAM 4. Első rész, okafogyottá válik, második rész marad, úgyhogy a második részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Önök is így látják? Ellenőrizzük második részt. We close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. FAM 5-ös okafogyottá válik, tehát a FAM 8 következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. FAM 9 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. FAM 10, ellenőrizni szeretnék? Ki szeretné ellenőrizni? Four. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. FAM 10, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. FAM 13, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. FAM 14, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. FAM 15, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. FAM 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, D mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, E mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, F mellette. Mit szeretnének ellenőrizni? Ki akar ellenőrizni? Az E preambulum bekezdést? Jó, akkor az E preambulum bekezdést ellenőrizzük, megnyitom. Recital E. Six votes are missing. Hatan nem szavaztak még. We will close the vote. Jó, alszanak, akkor lezárjuk a szavazást. Adopted, as, as we said. Recital F. For... Elfogadtuk F mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. G, G mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. K mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. M mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. N-ről nem szavazunk, O mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, P mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Q mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A deve vélemény egyesről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a deve egyet, megnyitom. Mr. Preda, we will check. Close. We close the vote. Préda úr ellenőriztük, lezártam a szavazást, igaza van, elutasítottuk, köszönöm, hogy szólt. Deve három. Mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk, deve ellenőrizzük megint, ellenőrizzük a deve 3 most megnyitom. Okay, we close the vote. Lezárjuk, elfogadtuk. Debe négy. Nem ugyanaz a többség, látták. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, deve öt mellette ellene. Még egyszer, még egyszer mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a deve ötöst, megnyitom. We close the vote. Adopted. Deve six. Elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolc mellette az első rész, mellett második rész. Csak a második részről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva A második részt is ellenőrizni akarják? Jó, akkor megnyitom. We close the vote. Lezárom elutasítva. A Deve 10 első része következik. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, de nem emelik fel a kezüket, sajnálom, egyfolytában így szavazunk. Első rész, ellenőrizzük, megnyitom. We close the vote. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Oka fogyott. Deve 11 mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a DEVE 11-et is, megnyitom. No, it's not the same majority. It's not, it's not the same majority. No. Nem ugyanaz a többség, mondja az elnök asszony. We are following closely. It's not the same majority. Okay, we close the vote. It's adopted. Lezárom, elfogadtuk. Deve 12, nem. Deve 13, a második részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom. Urla komplex. Right. No, no. I'm looking at you, Mr. Weigel. We close the vote. Lezárom, elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15. Első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom. Yeah, I'm not. Let's see now. Oké, okay. Lezárom. Elfogadtuk. Második részről nem szavazunk. Deve 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a Deve 25-öst, megnyitom. We close the vote. Lezárom. Elutasítva. Látják? Nem mindig ugyanaz a többség. Deve 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Deve 30 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Deve 31 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a Deve 31-est, megnyitom. We close the vote. Adopted. Deve... Elfogadtuk. Deve 32 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Deve 33, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És most következik a záró szavazás. Elektronikusan szavazunk az így módosított szövegről. Megnyitom a szavazást. We close the vote. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönjük. Van-e szavazatmagyarázat? Hangzik egy bekiabálás. Szeretnék köszönetet mondani mindenki türelméért, és köszönöm az együttműködésüket is. Nem volt könnyű ez a ma délelőtti szavazás. Hú, two hours. I was trying to Now... Most pedig nem tartunk szünetet, egy percet várunk azokra, akik szeretnének a teremből kimenni, mert a 12-es ponttal kell, hogy folytassuk a helyzetet, a napirendet, az örményországi helyzet megtárgyalása következik. Ovako, javi se ome tipu, zove me neki tip sa radija. Okay, dear colleagues, uh, we'll have to continue. Now we proceed to the exchange of... Kedves kollégák, folytatnunk kell a munkát. Az örményországi helyzetről folytatott eszmecsere következik. Gondolom mindenki tudja, hogy milyen fejleményekre került sor, miközben az új Európai Unió és Örményország közötti átfogó együttműködési megállapodást uh, tárgyaltuk itt. Erről uh, szavaztunk is, ugye? Kérem, mindenki foglaljon helyet. Múlt héten, május 8-án Nikol Pásiánt miniszterelnöknek választotta az országgyűlés. Gondolom ezt mindenki tudja. Ugye két hétig tartó tüntetésekre került sor ezt megelőzően, és a tüntetések oda vezettek, hogy április 23-án lemondott a megválasztott miniszterelnök, Serge Sarkisian, aki korábban elnök volt, és ő lemondott a miniszterelnöki posztról. 24-én a parlamentközi delegáció elnöke nyilatkozatot adott ki, és a május 8-i választás után McAllister elnök úr meghívta Pasinyan miniszterelnök urat a mai ülésünkre. Hát ő érthető okokból nem tudott elutazni hozzánk, de nagy szeretettel köszöntjük Tetó Belkerjent, aki az örmény misszió vezetője, itt az Európai Unióhoz delegált misszió vezetője, és szeretném megadni ő excellenciája, Tátor Márkeljennek a szót, aki a, az Örmény Köztársaság Európai Unióhoz delegált missziójának vezetője. Parancsoljon, nem muszáj, hogy csatlakozzon hozzánk a pódiumon. European Parliament, distinguished Mr. Devin. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselőtársak, az örményországi politikai fejlemények okán szeretnék röviden szólni, de mielőtt ezt megteszem, engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az Európai Parlament Külügyi Bizottságának, hogy elfogadták az átfogó és megerősített partnerségi megállapodást az Örmény Köztársaság és az Európai Unió között. Ugye tudják, hogy az Örmény Köztársaság parlamentja egyhangúan ratifikálta már a megállapodást, és az ideiglenes alkalmazása június 1-től beindul 2018-ban. Ahogy ezt már többször is hangoztattuk, Örményország számára nagyon-nagyon fontos az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok elmélyítése, és e tekintetben az átfogó és megerősített partnerségi megállapodás mielőbbi végrehajtása kiemelkedő feladat. Elkötelezettséget tanúsít a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság iránt, és a politikai párbeszéd megerősítésére, a gazdasági és ágazati együttműködés megerősítésére, valamint a mobilitás javítására alkalmas, úgy, hogy a vízumliberalizációról szóló párbeszédet elindítjuk. Én bízom abban, hogy az Európai Parlament üzenete pozitív üzenet lesz a tagállamok felé is, és így felgyorsul a ratifikációs folyamat. Ez a megállapodás az EU és Örményország partnerségi célkitűzésekkel remélhetőleg az együttműködésünket tovább erősíti, és kézzelfogható eredményeket hoz majd az állampolgáraink számára. Hölgyeim és uraim, a kétoldalú kapcsolataink és az új megállapodás nagyon fontos és hasznos téma az eszmecserére, és ebben a kontextusban nagyon fontos szólni néhány szót az örményországi fejleményekről. Az EU kulcsfontosságú szerepet játszott az örményországi demokratikus konszolidációban, és az elmúlt eh, politikai az elmúlt időszak politikai eseményei is bizonyítják, hogy az örmény lakosság szívéhez nagyon közel áll a demokrácia és a demokratikus elvek. Anélkül, hogy a politikai fejlemények részleteibe bocsátkoznék, azt mondhatom, hogy mivel a politikai válságot magunk mögött tudjuk, kijelenthetjük, hogy az örmény állampolgárok szabadon éltek azzal a jogukkal, hogy békésen adjanak hangot a véleményünknek. Minden oldal mértékletességről tett tanúbizonyságot, és tolerancia, illetve szolidaritás légkörében sikerült a hatalomátadást megoldani, az örmény alkotmányt tiszteletben tartva. Ez mutatja azt, hogy Örményország milyen magas szintű politikai érettségi fokot ért el az elmúlt időszakban. Visszafordíthatatlanok ezek a fejlemények, és az új kormány elkötelezte magát amellett, hogy az európai gyakorlatoknak megfelelően fog tevékenykedni. Az új örmény kormány, amelyet Pasinyan miniszterelnök úr alakított, szakembereket foglal magában, több különböző politikai párt képviselőjét. Hölgyeim és uraim, továbbra is számítunk az Európai Parlament és az Európai Unió támogatására ebben az ambíciózus vállalásunkban. Szeretnénk az állampolgárok várakozásainak megfelelni, és megragadom a lehetőséget, hogy az Európai Unió folyamatos támogatását megköszönöm. Szeretném megköszönni az Európai Unió és az Európai Parlament vezetőinek, ennek a szakbizottságnak, a Parlamenti Vegyes Bizottságnak is a támogatást, amelyet az örmény politikai válság idején nyújtottak. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Uh, Köszönjük szépen ezt a tájékoztatást. Tőkés úr, mivel ön a raportőre Örményországnak, azt hiszem, hogy valamit hallhatnánk öntől is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Tisztelt elnök asszony! Ma ez a szakbizottság nagy többséggel megszavazta az Európai Parlamentnek azt a felhatalmazást, hogy továbbra is fenntartsa az Unió Örményország egyezményt. Nagyon örülök annak, mivel én vagyok az örmény jelentéstével, hogy előkészíthettem a parlament beleegyezését és az ehhez járuló állásfoglalást. Hogy ragadjam meg a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak a kollégáknak a kitűnő együttműködésért a szakbizottságban, illetve a titkárságnak és Juliannak és Robertnek megköszönjem a segítségét, ami Örményországot illeti. A drámai események, amik megtörténtek, miközben a SZEPÁ-val foglalkozott az Európai Parlament, és ma is folynak ezek az események. A jelentésünkben üdvözöltük a hatalom átvételt Örményországban, amely békésen folyt le, és kormányváltást okozott az örmény alkotmánynak megfelelően. Üdvözöltük azt is, hogy a törvény végrehajtási erők milyen magatartást mutattak a demonstrációk során. De ugyanakkor riaszt minket, hogy hány békés tüntetőt tartóztattak le, illetve örmény parlamentert. Ha jól tudom, még mindig 41 ember ellen hoztak föl büntető jogi vádat. A büntető törvénykönyv 225-ös cikke szerint tömeg megmozduláson béke megzavarásával vádolják őket. Én arra kérném a nagykövet urat, Markarián nagykövet urat, hogy mit be tud-e számolni nekünk arról, hogy mi a helyzet ezekkel az ügyekkel, illetve Jerevánba vigye el az üzenetünket. Végül megint csak gratulálni szeretnék Pasinian miniszterelnöknek a megválasztásához, és arra szeretném kérni, hogy a kormányával együtt feleljen meg az örmény állampolgárok elvárásainak. Konkrétan tartsa be a jogállamiság feltételeit és harcoljon a korrupció ellen. A parlamenti jelentésünk megállapította, hogy ez a szakbizottság és a teljes Európai Parlament egyre szorosabban szeretne együttműködni Örményországgal, vezetőivel és a polgári társadalmával. Köszönöm szépen a figyelmüket, elnök. Köszönöm szépen, Tőkés úr. Köszönöm a hozzászólását. Egyre kevesebb az időnk, öten kértek szót a képviselők közül. Ha bárki más szeretne hozzászólni, akkor kérem jelentkezzem. Öten szót kapnak mindenki két percben. Modi asszony. És aztán így folytatjuk. Köszönöm szépen. És köszönöm a nagykövetnek is, hogy eljött ide ma hozzánk először is. Röviden reagálnék arra, ami az előbb elhangzott. Tényleg nagyon örülünk annak, hogy elfogadhattuk a SZEPA egyezményről a jelentést, és azt is szeretném, hogy gratulálhatnék a demokratikus folyamathoz. Nyilvánvaló, hogy a következménye a miniszterelnök megválasztása nagyon pozitív fejlemény ah, hogy most mi történjen a választások után, és hogy mi történik jelenleg. Szeretnénk tájékoztatás arról, hogy mik lesznek a következő parlamenti lépések. Köszönöm szépen. Elnök mikrofon nélkül. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is gratulálni szeretnék Tőkés úrnak ez a szakbizottság nagyon támogatja azt, hogy ezt a partnerségi egyezményt megkössük Örményországgal. Makariana nagykövet úr és Örményországról, amit elmondott, ezt is üdvözöljük. Jól értjük, hogy az Eurázsiai Gazdasági Unió milyen hátteret biztosít. Én vagyok az egyik azok közül, akik mindig is azt mondták, hogy hagyjuk nyitva az ajtót Örményország felé, minden olyan terület felé, amely ilyen, letárgyalhatunk ilyen jellegű egyezményeket. Most ennek megszületett az eredménye. Üdvözlöm az örmény parlamentnek is a döntését, amely rábólintott erre az egyezményre. Reméljük, hogy ezt a jövőben is így teszi majd. Valóban Örményország nagyot lépett előre, mint demokrácia. Tiszteletben tartják a népakaratát, a jogállamiság feltételei megteremtődtek, illetve folyik a dialógus. Én azt ajánlom, hogy az örvény állampolgárok kapjanak megerősített lehetőségeket, hogy ellátogathassanak Unióba, mint hogy az uniós és állampolgárok megismerkedhessenek ezzel az ősi kultúrával. Köszönöm, Stetin úr! Köszönöm szépen! Nos, kérem, vegyék föl a fülhallgatóikat mert csehül fogok hozzászólni. Köszönöm. Én is köszönetet szeretnék mondani Tőkés úrnak. Nagyon jól módosította a jelentését, és belevette a legutolsó fejleményeket is, a legújabbakat is, amelyek Jerevánban és más örményvárosokban zajlottak. Amit ott láttunk, az jól mutatja, hogy mennyire bölcs az örmény nép. Az örmények nem engedték meg azt, hogy elragadják őket az események. Ami Örményországban történt, az valóban egy demokratikus hatalom átvétel. Bebizonyította az örmény nép azt, hogy most készen állnak arra, hogy Örményország és Azerbajdzsán közti konfliktusa szembenézzen, és lezárja, véget vessen ennek. Én úgy gondolom, hogy megnyílt az út a felé most. Hogy a hegyi karabahi konfliktus megoldódjon, és megérdemli hegyi karabah a függetlenségét megérdemli, hogy elismerje ezt a régiót az EU és más politikai döntéshozók. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Hautala asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm a nagykövet úrnak is, hogy eljött ide. Nagyon érdekes volt nézni, hogy milyen békésen történt ez a hatalomátadás Jerevánban, Örményországban. Én úgy gondolom, hogy a helyzet nagyon szerencsés. Az örmény parlament ratifikálta az új SEPA egyezményt egyhangúan, pontosan még a hatalomváltás előtt. És azt hiszem, hogy így most aztán a reformokra az úti terv készen áll azzal, hogy a SEPA egyezményt a gyakorlatban is megvalósítsák. És azt hiszem, hogy az EU költségvetési támogatást is adhatna mondjuk a közigazgatás fejlesztésére Örményországban. De persze az új kormány vezetésével. De úgy gondolom, hogy egyfajta konstruktív együttműködésre van szükség a kormány és az ellenzék között, mert én azt gondolom, hogy nem szolgálná Örményország érdekeit, ha Grúziához hasonlóan polarizálódna a társadalom. Ezen kívül a parlament választási megfigyelési delegációjának vezetője voltam tavaly. Szeretnék rámutatni arra, hogy mennyire fontos lenne az, hogy amikor Örményország új választásokat szervez, amit a kormány szeretne kiírni, nagyon fontos lenne, hogy azonnal reagáljunk, hogy hosszú távon is megfigyelést biztosítsunk, mert tudjuk, hogy mi történt a múltkori választásokkor, és azt hiszem, hogy a megfélemlítés, az adminisztratív erőforrásokkal való visszaélés, ezeket meg kell akadályoznunk. Köszönöm, Nárt úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is részt vettem az örményországi választási megfigyelési misszión. A politikai változás ott nagyon lényeges, ugyanakkor nem gondol, gondolhatjuk pusztán azt, hogy a politikai elit lecserélése megoldja az ország problémáit. A választások, amelyeken megfigyelőként részt vettem, rendkívül agasztóak voltak. Nem a formális kérdések miatt, tehát, hogy úgy mondjam, a látható aspektusok miatt, hanem amiatt, ami az, az örménytársadalom mélyében meghúzódik, egyfajta patológia figyelhető ott meg, ugyanis egyre csökken az ország népessége, azért, mert az ifjúság kivándorol, azért, mert eh, nem tudja a jövőjét biztosítani az országban, azért, eh, mert eh, az országot megosztják az oligarchiák, az oligarchák, és ezért részeire szakad az ország. A korrupció is egy rendkívül súlyos probléma. Én a lehető legjobbat kívánom az örmény nép számára, és remélem, hogy boldogulnak a problémáikkal, de az Isten szerelmére kérem, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy megelégedéssel konstatáljuk a kormányváltást, amikor azt látjuk, hogy a háttérben meghúzódó társadalmi-gazdasági problémák nem változnak. Ha jottányit sem változtatunk ezen az oligarchikus struktúrán, akkor azt kell mondjam, hogy nem értjük meg, hogy ezzel a megoldással Örményország számára nincs megoldás, mert ez nem megoldás. Természetesen én azt szeretném, hogy Örményország gazdaságilag közelebb kerüljön az Európai Unióhoz, de megértem az ország stratégiai problémáit, még azt is, hogy a stratégiai problémák miatt az oroszok által jelentett biztonsági problémák milyenek. Ezt is meg kell értenünk, meg kell értsük, azt, hogy Örösz, Örményország, Törökország és Azerbajdzsán között beékelődve milyen problémákkal küzd. De nem lehetnek állandóan túlszai a hegyi Karabach térség problémájának is, mert ez az ország nagy gondja, Örményország nagy gondja. Köszönöm szépen, Castaldo úr, két Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is megköszönöm excellenciája nagykövet úrnak, hogy eljött hozzánk és megosztotta velünk ezeket az információkat, és Tőkés úrnak is köszönetet szeretnék mondani a munkájáért. Az elmúlt hetekben láttuk ezeket az eseményeket, történelmi eseményekről van szó az örmény demokrácia életében, de ez még csak az első lépést jelenti. Rengeteg kihívás előtt állnak még, rövid, közép és hosszú távon is és hát nyilvánvaló ezek közé tartoznak azok a reformok, amelyeket az új miniszterelnök úr javasolt, a választójogi törvény reformja, és hát nyilván új parlamenti választásokat is kér, de valóban nagy kihívásokkal néz még szembe ez az ország, amelyeket az elmúlt években nem tudtak megoldani. A korrupció elleni harc, az egyik például mint annak az, ugyanúgy, mint annak az elitnek a lebontása, amely eddig megakadályozta Örmennyország gazdasági fellendülését, ugyanúgy, mint más országokban is ebben a régióban hasonló a helyzet, ami kapcsolatainkban is fontos, ezt a fajta, hogy ezt a fajta rendszert ők lebontsák, és a gazdasági fellendülés hatásait, pozitív hatásait élvezhessék az örmények, és hogy sikerüljön megakadályozni, hogy a, az intelligens, okos fiatalok elhagyják a hazájukat. Fontos emlékeztetni arra, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Unió az örmény nép oldalára álljon ezen az úton, és hogy a béke folyamatot Azerbajdzsánnal valóban beindítsák. Most kiváló alkalom ez a lehetőség arra, hogy az elmúlt év berakott helyzetéből, padhelyzetéből ki lehessen lépni. Az Európai Unió és Örményország közötti együttműködést tehát támogassuk, erősítsük meg, többet többért, kevesebbet kevesebbért. A barátaink mellett állunk ezen az úton, és reméljük, hogy mielőbb láthatjuk a további biztató jeleket, leginkább a reformok terén. Köszönöm szépen. Köszönöm, Castaldo úr. Rebecca Harms, aztán Ostravicius úr, és aztán lezárom a listát. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a nagykövet úrnak is, hogy eljött ide ma. Szeretném hangsúlyozni az Euronest perspektívából, hogy hogyan működik az együttműködés a parlament és a keleti partnerség országai között. Örményországban ez a változás egy nagyon pozitív tapasztalat, és azt hiszem, hogy ez egy jó jel a szélesebb régió számára. És mutatja, tükrözi azt is, hogy a szomszédságunkban milyen demokratikus társadalmi fejlemények folynak. Én nagyon sok jelentést olvastam Jerevánról, Örményországról, úgyhogy számomra először is az állampolgárok. Ez a kulcs, hogy felelősséget vállaltak másodszorban, hogy a miniszterelnök pont a helyes pillanatban azt a helyes döntést hozta, hogy lemond. Úgyhogy ez mutatja azt, hogy mennyire változik Örményország, és hogy ez a konkrét pillanat Európa nyugati eh, felé nagyon pozitív üzenetet küldött. Most nagyon problematikus a helyzet az örmény parlamentben. És remélem, hogy az elmúlt hónapoknak a tapasztalatai, a hibáiból ott tanulás, a hatalommal való visszaélés tapasztalatai megmutatja önöknek, hogy mennyire nehéz ez a helyzet, amikor a kormány nem többségi kormány, de remélem, hogy konstruktív megoldást találnak, mint ezt láttuk példaként az elmúlt hetekben is. Csak hangsúlyozni tudom, a tökéletes pillanatban történt meg azt, hogy a szepát illetően megállapodtunk. Nem csak nekünk, Európának, hanem Örményországnak is. Köszönöm. Osztrevicsi úr. Thank you, Chia. Köszönöm, elnök asszony. örvendek az Örményország beli, közelmúltbeli fejleményeknek. Ez a megfelelő út, a megfelelő irány, amelybe elmozdult az ország, főleg ha azt vesszük figyelembe, hogy békésen, ugyanakkor nagyon határozottan mentek végbe a változások Örményország utcáin az emberek irányításával, az emberek, az állampolgárok tudják a legjobban, hogy milyen változásra van szüksége egy országnak, és ez egy nagyon jó tanulság azon politikusoknak, akik megpróbálják manipulálni az alkotmányos változtatásokat a 2015-ös népszavazás óta, már akkor is hallottunk olyan hangokat, amelyek azt mondták, hogy az elnök megpróbálja a rendszert felhasználni ahhoz, hogy hatalmon maradjon, olyas valami felhasználásával, amiről az embereknek korábban nem volt tudomásuk. Tehát ez egy új politikai irány szempontjából egy jó kiindulópont Örményországban. Gazdasági, társadalmi változásokra van szükség új szintre kell emelni a gazdasági fejlődést. Örülök annak, hogy az Európai Unió elfogadta a partnerségi megállapodást. Az AFET is ezt határozottan támogatta. Megint csak azt tudom mondani, hogy ugyanakkor az Eurázsiai Unió szempontjából szkeptikus vagyok. A dokumentumunkban is leírtuk azt, hogy nincs lehetőség a vámok felszámolására. Az együttműködés útjába bizonyos akadályokat támasztunk. Ez továbbra is fennmarad egészen addig, amíg az Eurázsiai Uniót egy adott nagy ország, az északi szomszéd geostratégiai érdekei irányítják. Remélem, hogy a dél, dél-kaukázus térségében jobb együttműködéshez vezetnek az örményországi változások, mert erre szükségünk van a térségben, és arra szólítom fel az Európai Uniót, hogy most egy nagyobb delegáció kell, hogy Örményországba utazzon, hogy támogatásunkat jelezzük Örményország és az örmény nép felé. Köszönöm szépen, Ausztravicius úr. Most pedig Lugdevin következik, a keleti partnerség igazgatója. Thank you, Madame la Présidente. Honorable members of... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák, tisztelt nagykövet úr. Először is természetesen szeretnék köszönetet mondani a külügyi szolgálat részéről a meghívásért. Az Európai Unió a lehető legmagasabb szinten a tanács és a bizottság részéről nyomon követte a kormány alakításának folyamatát, amely összhangban volt az örmény alkotmányjal, és ami ennél is fontosabb, békésen zajlott. Ezt azért is hangsúlyozzuk, mert ebben az országban sajnos ez nem mindig volt így. Éppen ezért örvendünk annak, hogy az elmúlt napokban, ezen napokban mindenki nagy felelősséggel járt el. Természetesen számítunk arra, hogy együtt tudunk működni az új kormányjal, hogy tovább erősítsük az Európai Uniós Örményország közti kapcsolatokat, különös tekintettel, ahogyan az elhangzott, az EU Örményország közti átfogó együttműködési megállapodásra, ami, és ezt szintén hangsúlyoznunk kell, az örmény parlamentben is egyöntetű támogatást kapott, és itt a szakbizottságban is majdnem egyöntetű volt a támogatása. Reméljük, hogy tovább konszolidálódik a demokrácia, a jogállamiság, a jogok védelme, és a gazdaság is ellenálló képes lesz, és fejlődik úgy, hogy az az örmény nép érdekét szolgálja. Ugyanakkor ahhoz, hogy ezen fontos célokat elérjük, szerintünk egy átfogó párbeszédre van szükség az összes politikai résztvevő részéről között az országban. Reméljük, hogy a CEPA minél hamarabb hatályba lép, talán már jövő hónapban átmenetileg alkalmazásra kerül, és így partnerségi tanácsá alakul az irányító szerv. Az első partnerségi tanács már június 21-én ülésezik, ami szintén egy erős jelzés az Európai Unió részéről. Ugyanígy örvendünk annak is, hogy a bizottság és az örményminisztériumok már elkezdtek egy úti tervet kidolgozni a CEPA végrehajtása céljából. Fontos, hogy eredményeket tudjunk felmutatni az állampolgárok érdekében. Például az Egyesült Államok is támogatta azt, hogy Örményország a koráb, korábban elfogadott egy jogszabályt a családon belüli erőszak ellen. Remélhetőleg a vállalati környezet is javul, ahogyan azt többen említették. Erre ugyanis nagy szükség van, ha figyelembe vesszük, hogy milyen oligarchikus struktúrák működnek az országban, amelyek ártanak az országnak. Szeretnénk ösztönözni a kereskedelmet is, ami kedvezhet a munkahelyteremtésnek és a gazdaság fejlődésének. Várjuk azt is, hogy a keleti partnerség keretében Örményország komolyabb szerepet kap, és elősegítjük a demokrácia erősödését az országban és a térségben egyaránt. Természetesen nagyon örülnénk annak, hogyha Pasinyan miniszterelnök is eljönne az Európai Unióba. Köszönöm szépen. Most pedig zárásképpen az a nagykövet úrnak szeretném megadni a szót, amennyiben hozzá kíván szólni, de ha kérhetném, nagyon röviden tegye ezt meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, szeretnék mindenkinek, minden képviselőnek, minden parlamenti képviselőnek köszönetet mondani, amiért hangoztatták aggájaikat, illetve azt is, hogy készek a további együttműködést előmozdítani, természetesen közvetíteni fogom az összes üzenetet, amelyet most hallhattunk. Ami a kérdéseket illeti, a vizsgálatokkal kapcsolatban, illetve a választási kódexel kapcsolatban. Az egyeztetések formálisan még nem elkezdődtek a parlamentben, és megosztjuk önökkel természetesen kellő időben az összes információt. Köszönöm szépen. Köszönöm és sok sikert kívánok Örményországnak. Ezzel pedig lezárjuk az Örményországra vonatkozó napirendi pontunkat. Most pedig minden további nélkül áttérünk egy közös eszmecserére, amelynek tárgya 13-as és 14-es napirendi pont, az EU és Irak közti partnerség és együttműködési megállapodás. Arra kell felhívnom a figyelmüket, hogy 12 órakor be kell fejeznünk a munkát, ugyanis a tolmácsolást 12 óráig tudják biztosítani, ugyanis ma már 8 órától itt vagyunk, hiszen az AFET elnöksége 8 órakor kezdett ülésezni. Arra kérném önöket, hogy röviden szóljanak hozzá, tartsák be az idő keretet, és akkor remélhetőleg minden működni fog. Ez tehát egy közös eszmecsere, az egyetértés, illetve mm, az együttműködési megállapodás megvitatása második alkalommal. 138 módosító indítvány készült. Tudom, hogy Szájfi asszony dolgozik már a kompromisszumos indítványokon. Amennyiben itt van, és úgy látom, hogy itt van, meg is adnám neki a szót. Amint a vendégeink is távoznak, Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, kedves kollégák. Múlt szombaton a választások után a mai eszmecsere lehetővé teszi, hogy az iraki oldal melletti elkötelezettségünkről tanúbizonyságot terünk, várjuk, hogy mielőbb megalakuljon a kormány és az újjáépítés, a stabilizáció, a megbékélés az országban beinduljon. Ahogy elmondta elnök asszony is, jöttek módosító indítványok. Megköszönöm az árnyékelőadóknak és a többieknek is a hozzájárulást. Most éppen a kompromisszumos módosítók kidolgozásán dolgozom. Az a benyomásom, hogy több módosító kiegészíti az eredeti szöveget, és valóban több módosítóban is ragaszkodnak ahhoz, hogy hangsúlyozzák azt, hogy a Daesh bűncselekményeit ne hagyjuk büntetlenül, a társadalom pluralizmusát, megbékélését egyesít, erősítsük úgy, hogy a sokszínűséget védjük. A korrupció ellenes harcot, a leszerelést, a milíciák leszerelését, illetve az inkluzívabb társadalom és egy demokratikus, egységes, stabil állam megteremtését hangoztatják a módosítók. A módosítók legnagyobb többségét be tudom építeni kompromisszumos módosítókba, és remélhetőleg egy olyan szöveghez jutunk, amely globálisan leírja Irak helyzetét, és ambíciózus célokat támaszt az EU és az Irak közötti kapcsolatokra vonatkozóan. Várom a kollégák véleményét, köszönöm a figyelmüket. Uh, Van-e valaki, aki szeretne hozzászólni, szeretne részt venni bárki ebben az eszmecserében, Nártúr, parancsoljon a szó. Szeretném megköszönni uh, uh, Tokia Saifi képviselő munkáját, aki remekül dolgozott, és nagyon jó volt vele és a többi frakcióval is az együttműködés ezen megállapodás kapcsán. Ahogyan az ilyenkor lenni szokott a politikailag analfabéta észak-amerikai Egyesült Államok beli döntések okozta katasztrófákat kell ilyenkor orvosolni. Irakban óriási az űr, amelyet magának az iraki társadalomnak kell betöltenie, van olyan szerencsénk, hogy ott van Alice Stani, vallási vezető, aki inkluzívan értelmezi azt, hogy hogyan kellene kinéznie Iraknak, de ezt az iraki katasztrófát csak az irakiak tudják megoldani, és ez az, amit ez az együttműködési megállapodás is kiemel. Pontosan ezen az úton kívánunk haladni, és ennek mentén vetjük fel az inkluzív együttműködés aspektusait. A milíciák például abszolút szükségesek voltak az iszlám állam fenntartóztatásában, ugyanakkor most az iraki kormány befolyása alá kell kerüljenek, az iraki Kurdisztánnal való kapcsolatok is fontosak. Kezdetben az ottani helyzet megbontotta az iraki országot, ezt, az iraki társadalmat, ezt is orvosolni kell, és nem csak ideológia, illetve szektáris mód, szektár, szektárista módon kell megoszt, megoldani ezeket a problémákat. Ugyanis ez egy kulcsfontosságú ország, nagyon törékeny és rendkívül sérülékeny helyzetben van. Köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni? ebben az eszmecserében, ha nem, akkor szeretném jelezni, hogy a szakbizottságban június 20-án fogunk szavazni, a plenárison pedig júliusra tervezzük, vagy szeptemberre, ez még eldől majd. Köszönöm Száfi asszonynak a kemény munkáját, és az árnyékjelentéstevők munkáját is és várjuk a szöveg véglegesítését, valamint a kompromisszumos indítványokat. Köszönöm még egyszer mindenkinek az együttműködését. Nagyon kemény volt a munka, 2 óra 30-kor folytatjuk új napirendi pontokkal. Köszönöm.